És végezetül az Euró-Latin-amerikai delegációban Tadeusz, Tadeusz Simanski tagsága megszűnik. A tanács részéről megkaptuk a tanács első olvasatos álláspontját, valamint az ezzel kapcsolatos bizottsági álláspontot a következő ülésen fogjuk bejelenteni. Ezt három hónap áll a parlament rendelkezésére, hogy véleményt eh, alkosson. Ez a három hónap holnaptól számítódik. az 1283 2006-os rendelet módosításával kapcsolatos tanácsi parlamenti közös rendeletről van szó. Και πρώτα